amilyen törekvéseket látnak ebben. Az ügynökségeknek is ez lenne a cél, és köszönöm szépen a nagyon pozitív hozzászólásokat. So thank you, the colleagues. Köszönöm szépen, a vita ezzel végéhez ért, és holnap fogunk 12-kor szavazni erről a jelentésről. Még egyszer köszönöm Kálasz biztos úrnak is a jelenlétét. Következő témánk a napi szerint. Iturkász Angoló úr jelentése a Petíciós Bizottság tevékenységéről 2009 évre vonatkozóan. Engedjék meg, hogy üdvözöljem Sefcsovics biztos urat, és megadom a szót a jelentés készítőjének, Iturgais Angoló úrnak négy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek a mai napon, és eh, ahogy ezt minden évben tesszük, előterjeszthetem a Petíciós Bizottság 2009-es jelentését. A eh, a hetedik jogalkotási periódust éltük, ez a jelentős változásokat hozott a bizottság szintjén. A bizottságnak egy harmad része első alkalommal volt jelen. A bizottságnak egyértelmű véle ismeretei vannak a petíciós bizottság tevékenységéről. Először is egy pontosítás, hogy mit értünk a petíció előterjesztése alatt illetve hogy mit jelent az elért eredmények. Tehát megvizsgáljuk az elért eredményeket, az ajánlások, korábbi ajánlások megvalósítását, amiknek az volt a célja, hogy a bizottságnak a munkáját ezzel javítsuk. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy milyen jövőbeni kihívások vannak a Lisszaboni szerződés értelmében. 2009. decemberében lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, ez egy új helyzetet eredményezett. A szerződés megvetette az alap, azokat az alapokat is, amik lehetővé teszik az állampolgárok nagyobb részvételét a döntéshozatalban, az európai szintű döntéshozatalban. Lehetővé teszi az állampolgároknak, hogy javaslatokat tegyenek a jogalkotás javítására. Ezért a petíciós bizottság örül annak, hogy a parlamenti házszabály 50-es cikk értelmében, illetve az AFKO értelmében az európai kezdeményezés jogszabályt is el, el fog tudja fogadni elfogadni. Ugyanebben a kontextusban a petíciós bizottság az Európai Parlamentnek munkakapcsolatokat kell, hogy kialakítson a hasonló regionális parlamenti bizottságokkal a tagállamokban. Ennek a célja, hogy előmozdítsuk a kölcsönös meg, jobb megértését a petícióknak, illetve az európai kérdéseket, és hogy azonnali válaszokat is tudjunk adni az állampolgároknak a megfelelő szinten. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen kötelező ereje van az alapjogi kartának, ez a Lisszaboni szerződésből következik. Tehát fontos hogy javuljanak az alapjogok ismeretei az állampolgárok körében. Meggyőződésem, hogy minden eljárás eh, ehhez meg lesz, annak érdekében, hogy garantáljuk a, az intézményi eh, elemeket, amelyek eh, szükségesek az Európai Emberi Jogi Konvencióhoz való csatlakozáshoz. Ez egy olyan pont, ami rendkívül fontos, és figyelembe vesszük a azt a problémát, amivel a petíciós bizottságnak kell foglalkoznia nap mint nap, amikor egyes tagállamokban a tulajdonjog sérül sem a parlament, sem a szakbizottság nincsen abban a helyzetben, hogy jogi lépéseket tegyen. Szeretném felhívni a figyelmet a kitűnő kapcsolatokra az európai közvetítővel, a mediátorral, és szeretném kiemelni, hogy milyen fontos szerepe van az európai közvetítőnek, és hogy hogyan tud rámutatni az európai intézményeknél folyó nem megfelelő gazdálkodásra, vagy rossz gazdálkodásra. Ezért fontos, hogy egy administratív magatartási kódex is kialak, létrejöjjön az európai intézmények számára. Az interneten szeretnénk egy olyan rendszert, ami megmagyarázza, hogy milyen reklamációs mechanizmusok vannak, amikkel élhetnek az állampolgárok, és mi az, ami számukra legmegfelelőbb. Fontos, hogy legyen egy interneten elérhető egykapus tájékoztató rendszer. 2007 óta a DGCOM, a kommunikációs főigazgatóság foglalkozik mindazon kérdésekkel, amelyek a rendeletet sértik. Itt most a nem petíciókról beszélek, és sok esetben itt komoly időveszteség jön létre szeretném elmondani, hogy ez mit jelent. Ezek kb. 25%-a a rögzített petícióknak, úgynevezett nem petíció. Ez rontja az európai állampolgárok jogérvényesítésének lehetőségeit. Ezért fontos lenne, hogy meglegyen a belső kódexünk is arra, hogy a petíciókat hogyan kell kezelni, és a frakcióknak a vezetői dolgoztak azon, hogy egy útmutató felül átvizsgált útmutató készüljön. És miután nálam van a szó, szeretnék gratulálni a bizottsági titkárságnak is, és ahhoz a támogatást is szeretném megköszönni, amit adtak a jelentés elkészítéséhez. Köszönöm szépen. Hadd kérjem meg, hogy legközelebb, hogyha további két percet is igénybe kívánja venni, akkor szóljon előre. Sefcsovics biztos úr Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok mindenkinek. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Iturgájsz úrnak. Kiváló jelentést készített, nagyon fontos munkát végzett. Nyilván nagyon sokat kell dolgozni a felkészülés során. Nagyon színvonalas ez a jelentés. Megint ez asszony is igen komoly munkát végzett, nagyon fontos nagyon hasznos jelentést készített annak idején ő és Nagyon sok fontos javaslatot, részletet tartalmaz ez a jelentés a jövőbeli együttműködésünkre vonatkozóan, úgyhogy tanulmányoznunk kell fel kell ismernünk a petíciók jelentőségét, nagyon nagy száma van a petícióknak, és egyre többféle kérdéssel foglalkoznak a panaszosok a petíciós szakbizottság részéről Maconi asszony igen, jelentős munkát végzett, hiszen rövid idő alatt új rendületet adott ennek a szakbizottságnak, és nagyon jó együttműködés alakult ki az Európai Bizottsággal, a többi szakbizottsággal egyaránt. Azzal folytatnám, hogy megismétlem, az Európai Bizottság természetesen rendelkezésre áll, szívesen működik együtt a petíciós szakbizottsággal minden petíciós aspektust illetően, és természetesen készek vagyunk szakértői segítséget nyújtani a különböző kérdések hátterének feltárásához, az információcsere javításához a legrelevánsabb kérdésekben. Mivel kevés az időnk, elnök úr, három dologra szeretnék központosítani. A bizottság számára ezek nagyon fontosak és érdekesek. Azt mondanám, hogy a legfontosabb szerintünk az, hogy elismerjük, mennyire fontos fontos ebben az egész folyamatban a nemzeti hatóságokkal, a nemzeti parlamentekkel való együttműködés és nagyon figyeltem, amikor arról beszélt, hogy a tagállamok petíciós bizottságaival is együtt kell működni, hiszen nagyon gyakran a nemzeti hatóságok feladata az európai jogszabályok alkalmazása. Nagyon fontos ugyanakkor az érthetőség felhasználó barát jellege a bizottsági dokumentumoknak, ezt javítani kell a munkánkat, és szeretném felhívni a figyelmüket a Your Europe, az Önök Európája weboldalra, annak a nagyon jó és hasznos kialakítására. Az elmúlt hetekben egy keretmegállapodás sikerült kötni az Európai Parlament és a Bizottság között a jelenlegi jogsértési eljárásokról való tájékoztatás vonatkozásában. Hát ennyi időm volt. Köszönöm szépen ezt a kiváló jelentést. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakciók szószólói következnek az EPP részéről. Grüni asszony, tessék. Másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is gratulálni szeretnék Iturgáis kollégánknak az elvégzett munkához. Egyetértek a jelentés tartalmával, amire nem kívánok kitérni. Ugyanakkor két problémára szeretném felhívni a figyelmet, amit a jelentés készítője is említ. Először is fontos, hogy az állampolgárokat tájékoztassuk arról, hogy mit jelent az állampolgári kezdeményezés és egy petíció benyújtása, és milyen szerepet játszik az európai közvetítő mediátor. Ezek a területen nagyon nagyok a kavaradások. Nagyon sokszor találkozom állampolgárokkal, akik nem is tudnak arról, hogy van petíciós jog az Európai Parlamentben. Hogyan érhetnénk el, hogy az állampolgárok jobban lássák, és a rendelkezésre eszközökkel élni tudjanak? Ehhez fontos, hogy a parlamentnek jobb kommunikációs eszközei legyenek. Jelenleg nincsen internetes oldala a parlamentnek, ahol egyértelműen elmagyaráznánk, hogy hogyan kell egy petíciót benyújtani. Arról sincsen tájékoztatás, hogy az állampolgárok állampolgárok eh, a petíciót nyújtottak be, akkor nyomon tudják követni, hogy mi történik ezzel. Ez a eh, nem átláthatóság, ez nem igazolható. Nagyobb átláthatóságra van szükség, hogy az állampolgár érezze, hogy mellette állunk, hogy a mi bizottságunk miattuk nekik dolgozik. Az Európai Parlamentnek mindent el kell eh, követni annak érdekében, hogy ezt a kommunikációs hiányosságot kiavítsa és eh, ugyanez nem jogalkotási munka, de mégis nagyon fontos. Eh, legfontos, hogy az állampolgár álljon a munkán középpontjában nap mint nap. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szocialisták nevében Palia Beli asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, én is szeretnék köszönetet mondani eh, mint a Petíciós Bizottság alelnöke is, és szeretnék gratulálni Iturgaiz kollégának ezért a nagyon fontos jelentéshez, amit ő, ő fogalmazott meg. Statisztikai adatokat is felhasznált, és ezzel kidomborította, hogy milyen fontos szerepe van a Petíciós Bizottságnak az Európai Parlamenten belül és az állampolgárok számára is, illetve az Európai Mediátor közvetítővel együtt arra is rámutat, hogy mennyire fontos ez a bizottság az európai politikai politika megvalósítása szempontjából. Nagyon örülök annak, amit a biztos úr is elmondott, hogy a bizottság eh, szorosabban kíván együttműködni a petíciós bizottsággal azért, hogy a bürokratikus eljárások eh, korlátozásra kerüljenek, és ezzel is segítsük a petíciós bizottság munkáját. Fontos lenne ehhez eh, az is, hogy rendszeresen kap, adjon a bizottság tájékoztatást a petíciós bizottságnak, hogy hol gyállnak a különböző jogsértési eljárások, illetve megfelelően tájékoztassuk az állampolgárokat arról, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre. Remélem, hogy a bizottság figyelembe tudja majd venni Turkai szúrnak a jelentését, és ezzel segíteni tudja az európai kohéziót és identitást. Harkin asszony következik a liberálisokhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a tevőnek, az áttevő jelentősét. Én pottag voltam hat évig a Petiben, és nagyon szorosan együttműködtem bizonyos benyújtókkal, és hallgattam másokat. Aggaszt az, hogy általában a polgár, polgároknak más a rálátásuk az intézményekre, mint nekünk. Azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk a petíciókat benyújtók helyébe helyezkednünk nagyon fontos, hogy létrehozzunk egy olyan panelt, amelyben a petíciót benyújtók ülnek, és hallgassuk meg őket, és legyen ez egy katalizátor a pozitív változásokhoz. Nagyon sok polgár számára a e, petíciók benyújtása az Európai Parlamenthez egy utolsó e, szalmaszál, amelybe kapaszkodhatnak, és e, azt gondolom, hogy segítenünk kell őket a javaslat, miszerint a, egy egyablakos rendszert alakítsunk ki a jelenlegi helyet kitűnő javaslat. Tam, támogatnunk kell a polgárokat a teljes folyamatban, időszerű magyarázatokra van szükségük a folyamatokhoz, és évek óta felmerül a befogadható petíció kritériuma, és soha nem magyaráztuk meg az e- a polgároknak azt, hogy mik a kompetenciái az Európai Uniónak. Tehát ennél is fontosabb az, hogy ha nem befogadható egy petíció, akkor ezt világosan, egyértelműen magyarázzuk meg a polgároknak, és javaslatot tegyünk arra, hogy hová fordulhatnak. Két további pont, 17-es bekezdést támogatom, évek óta a kisvállalkozások legális fenyegetéseknek van kitéve a félrevezető cégek miatt. Tehát nagyon fontos látnunk azt, hogy az európai jogalkotásnak hatása van a polgárokra, és a hiányosságokat ki kell küszöbölni. Tehát mi jogalkotóként és a bizottságnak is kezdeményezőként eh, használniuk kell ezeket a folyamatokat arra, hogy a hatékonyságot eh, javítsák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Harkin asszony, Auken asszonynak adom meg a szót a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. A tevőnek köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, amely kitűnő bekezdéseket tartalmaz. Nincs sok időm, tehát a módosító indítványokra szorítkoznék. Konkrét ügyekről kell vitáznunk azért, hogy a polgárok megérthessék a munkánkat. Senkit nem szeretnék pellengére állítani, voltak gyümölcsei a munkánknak, a nemzeti és egyéb hatóságok meghallgattak bennünket. Hát nagyon jó a fontos, illetve polgárokhoz közelebb álló folyamatokat erősíteni. Az egyes módosító indítvány Ezt szeretné biztosítani, hogy az EU jog a nemzeti jog felett áll, a az az ember, lehetne az ember benyomása a jelentésből, hogy a nemzeti bíróságok ki az utolsó szó joga, de a polgárok megpróbálhatják a bíróságon kívüli rendezést, hiszen már csak gazdasági szempontból sem megvalósítható a bírósági peres rendezés sokak számára. A négyes módosító indítvány az egyik legfontosabb. A bizottságnak nem szabad lehetőséget adni arra, hogy kihúzza magát a felelősségi köreiből, nagyon jó mindig az új módszerekkel keresése, de én már nem tudom hallgatni, illetve úgy érzem a bizottság megjegyzéseiből, hogy ki akarja kerülni a feladatokat, és ki akar kerülni a felelősségből. Nem a plenáris a e, petíciók megfelelő e, fóruma, és ha valami nem romlott el, akkor ezt nem kell megjavítani. Már így is túl sok értékes időt fordítottunk erre a vitára. Köszönöm szépen, Zsobró úr, a konzervatívok és reformisták képviseletében. Łączy się do podziękowań dla sprawozdawcy za wykonaną pracę. Csatlakozni szeretnék a többi hozzászólóhoz, és köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek a kitűnő munkához. Felhívnám a figyelmet arra tényre, hogy a bizottságok munkájára jelentős hatással van a Lisszaboni szerződés hatályba lépése. És ebben az új helyzetben a parlament feladata annak a kulcsfontosságú szerepnek a betöltése, amely az új polgári kezdeményezésekkel kapcsolatokban megjelenik. A petíció szakbizottság jelentős szerepet tölt be a parlamenti eh, ellenőrző funkció megtestesítőjeként, egyik megtestesítőjeként. A szakbizottság egyik feladata például különböző ügyek megoldása, és mondanék egy példát Németországból, ahol a német bíróságok döntöttek arról, hogy a különböző nemzetiségű szülők gyermekei nem vehették igénybe az összes megfelelő eszközt, és jogaik csorbultak. különböző környezetvédelmi szempontok a vezetékek kapcsán. Szintén is egy példa. Köszönöm szépen. Next speaker is Mr. Ma- Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Mayer úr, a GUE részéről, és három perccel rendelkezik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni és köszönetet mondani Iturgáiz úrnak a frakcióm nevében. Nagyon részletes jelentéssel van dolgunk, és ez nagyon részletesen ismerteti a 2009-es petíciós szakbizottsági tevékenységet. A petíciós lehetőség egyre hatékonyabb eszközé válik az állampolgárok számára az évek során. Minden kategóriában növekedett a benyújtott petíciók száma 2008-hoz képest. Úgy gondolom, hogy ezek a petíciók nagyon hasznos eszközt jelentenek nagyon sokféle dologgal foglalkoznak, környezetvédelem, igazságszolgáltatás, belső piac, több ország, egyre több ország állampolgárai nyújtanak be petíciót. Remélem nem olyan ez, mint a tegnapi meccs, és remélem, hogy Németország legyőzi Spanyol, nem győzi le Spanyolországot. Szóval a lényeg az, hogy jól ismerteti a helyzetet ez a jelentés, ugyanakkor néhány hiányosságra is rámutat, amelyeket orvosolni kell, hogyha a rendszert hatékonyként akarjuk fenntartani. Itt külön gondolnék az Európai Uniós jogkörök kérdésére, az ökoszisztémák kezelésére, a környezeti problémákra. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság is gyorsabban reagáljon a felvetett kérdésekre, amikor egy levél megérkezik végre, vagy egy bíróság végre ítéletet mond, már visszafordíthatatlan károk történtek, következtek be. Fontos lenne, hogy sokkal gyorsabb mechanizmus alakuljon ki a petíció befogadása és a szakbizottsági eh, illetve bizottsági válasz eh, között, amikor ugye európai irányelvre hivatkoznak környezetvédelmi kérdésben, sokkal gyorsabb eljárásra lenne szükség annak érdekében, hogy a környezeti károkozás ne legyen visszafordíthatatlan. A 2009-es év Spanyolország számára nagyon jelentős év volt. Spanyolország sok gátlástalan városfejlesztési kísérletet szenvedett meg. Erről egy külön jelentésben számol be a szakbizottság. Huelvában jártunk is, szennyezés mikéntjében megismerkedtünk. Szóval a bizottságnak környezeti jogsértések esetén sokkal gyorsabban kellene reagálnia, ezért nagyon hálásak lennénk. Angelika Wörtman következik. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A petíciós jogot a Lisszaboni szerződés nagyon fontos európai eh, polgársági elemként eh, kezelés. Spanyol-német polgárok a legtöbb eh, petíciót nyújtják be. Ausztria az én hazám, összevetve a élen járókkal le van maradva. Nagyon fontos, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk a pozitív hatásaira az Európai Unió integrálódási folyamatainak. Az Európai eh, Unió kulcsfontosságú területei alapvető hatást fejtenek ki a polgárok életére, a polgárok közvetlen kapcsolatba kerülnek az intézményekkel, amelyeket eh, bürokratikusnak és absztraktnak eh, érzékelik, de az intézmények segítségével nyerhetik meg a petíciókat, illetve a petíciókból derül ki a közösségi jog megvalósulása. Erre egy példa a képzés kölcsönös elismertethetősége és a szakmai tapasztalat eh, kölcsönös elismertethetősége. Az Európai Unió különböző mobilitási programokat támogat, és azért, hogy ezek megfelelően működhessenek, mert nagyon fontos lenne a kölcsönös elismerés. Az Európai Unió polgárait az Európai Parlamentben is képviselik, éppen ezért nagyon fontos, hogy a petíciók segítségével közvetlenül fordulhassanak hozzánk. A petíciós szakbizottság tagjaként én kiállok amellett, hogy jobban ismerté válhasson ez a szakbizottság, hogyha több ismerettel rendelkeznének a polgárok az Európai Unió kompetenciáiról, akkor a nem befogadható petíciók problémáját is meg lehetne oldani. És köszönetet szeretnék mondani én is a jelentésért. Köszönöm szépen, Vertman asszony, most pedig Macóni asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr megragadom az alkalmat, hogy üdvözöljem a biztos urat, ugyanakkor látom, hogy a tanács nincs képviselve. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió megpróbálja megerősíteni az európai állampolgárság fogalmát, koncepcióját, hogy a demokratikus reprezentativitás erősebb legyen. Az Európai Unió, akárcsak a nemzetközi szervezetek nem korlátozhatják a nemzeti hatóságok jogkörét, ugyanakkor az alapító atyák szándéka szerint vannak bizonyos népi kezdeményezések, amelyekre lehetőség nyílik. A Lisszaboni szerződés így lehetőséget nyújt a népszavazás kezdeményezésére. Úgy gondolom, hogy nagy érték, hogy az állampolgárok közvetlenül is részt vehetnek a demokratikus életben, a politikai döntéshozatalban. A az állampolgárok kérelme és nem a bizottság kezdeményezése alapján működik a petíciós szakbizottság. Így az állampolgárok panaszai képezik a napirendjét. Gratulálok a munkájához ennek a szakbizottságnak az elmúlt évek Európai Bizottsági vonakodása ellenére sikerült javítani a közelmúltban a benyújtott petíciók kivizsgálásának hatékonyságát korszerűbb rendszert javasoltunk. Máconi asszony csak másfél perccel rendelkezik, és ráadásul túl gyorsan beszél, a tolmácsok nem tudják követni. 15 másodperce van még. Igen, azzal akartam zárni, hogy annak a kívánságomnak adok hangot, hogy az elkövetkező években jobb lesz az együttműködés az Európai Bizottsággal. Én nagyon komolyan veszem Sefkovics úr három javaslatát, remélem, hogy ezeket be is fogják tartani, és a petíciós szakbizottság tényleg megkapja a megfelelő szerepet a népszavazási kezdeményezések terén is. Köszönöm. Gönc Kinga, asszony, két perc.

A petíciós jog az egyik legfontosabb jog az Európai Unióban. Bizonyos igazságtalanságokat lehet így orvosolni. A petíciók jó barométert is jelentenek ugyanakkor az Európai Igazságszolgáltatási Rendszer működését illetően és a petíciók száma, illetve számának növekedése csak örömmel tölthet el bennünket. Az állampolgároknak a gyors válaszadáshoz is joguk van, illetve a világos válaszadáshoz, úgyhogy javítani kell a munkánkat, a munkamódszereinket. Azok a petíciók, amelyek nem befogadhatóak, gyorsan félre kell, hogy legyenek téve, és nagyon gyorsan vissza kell küldeni azokat a petíciókat is, amelyekre nem tudunk választ adni a képviselőknek gyorsabban kell kapcsolatot kialakítani a panaszosokkal, ugyanis ez élőbbé teszi az Európai Uniót, és úgy gondolom, hogy mi a petíciós szakbizottságban az Európai Bizottsággal karöltve, illetve a nemzeti hatóságokkal meg kell ragadnunk ezt az esélyt. Köszönöm szépen a kiváló jelentést. Köszönöm szépen, Buzuté képviselő másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok kollégámnak a kitűnő jelentésért. Ez a jelentés nagyon fontos, hiszen egy fontos szakbizottság készítette, a petíciós szakbizottság, és a polgárok és köztünk képez hidat ez a szakbizottság. Ebben a szakbizottságban nem csak arra adunk lehetőséget a polgároknak, hogy egyeztessenek velünk, hanem arra szeretnénk ráhatni, hogy a polgárokat meghallgassák. És ez az a hely, ahol meghallgatják a, szakbiz- a, a polgárokat. Éppen ezért nagyon fontos a PETI. Szeretnék arról a jelentésről beszélni, amelyet eh, 2008-ban készítettem ebben a szakbizottságban. kereskedelmi eh, jegyzékek, cégjegyzékekről, amelyek félrevezetik a polgárokat, és nem veszik észre, hogy eh, egy olyan ügyről van szó, amely polgárok több ezreire van hatással, különösen a kisvállalkozásokra, iskolákra, szervezetekre, könyvtárakra. amelyek nem cégek, éppen ezért ezeknek a jegyzékeknek az áldozatai. A bizottságot arra kértem, hogy javasolja a megoldást, a probléma megoldására. Sajnos ez a válasz nem született még meg, és én ragaszkodom hozzá, hogy megszülessen. A bizottságot kérem arra, hogy jegyezze a megjegyzésemet. Köszönöm szépen. Minden bizonyal a biztos úr jegyezni fogja ezt a kérést. És Kolászka Bobinska asszony az utolsó felszólaló ebben a körben. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentés bemutatja részletesen azt, hogy mennyire fontos a petíciós szakbizottság. Polgáraink folyamatosan tájékoztatnak bennünket arról, hogy a tagországi intézmények nem felelnek meg az európai szabályozásoknak, és a petíció szakbizottságban ilyen petíciókról esik szó, illetve ezek lezárására kerül sor. De utána nem tudjuk azt, hogy a eh, tagországok eh, megteszik-e a döntéseink kapcsán megfelelő lépéseket, tehát nem rendelkezünk megfelelő monitoring mechanizmusokról, és nem tudjuk azt, hogy a végkövetkeztetéseinket megvalósítják-e, vagy sem. Fontos további következtetéseket levonni, de ez nagyon nehéz, ha nem tudjuk azt, hogy mi történik a petíciók lezárása után. Éppen ezért vissza is kerülnek hozzánk petíciók, illetve panaszokat nyújtanak be hozzánk erre egy példa. Egy olyan petíció, amelyet a szakbizottságban nyújtottak be. A petíció benyújtója felhívta figyelmünket arra, hogy a vajti tengeri vezeték rendszer építése a környezetre veszélyes hatással volt 2006-ban. Annak idején az Európai Bizottságot arra kértük, hogy mérje fel, hogy a hatás tanulmány megfelelő-e a témában. Tehát eh, nem volt utánkövetés arról, hogy megszülettek a megfelelő lépések, éppen ezért visszakerült ez a petíció szakbizottságunkba. Szeretnénk tudni, mi történik a lezárt petíciókkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most áttérünk a spontán felszólalásokra. Először megint asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek. Arra szeretném felhasználni az időmet, hogy felhívom a figyelmét arra, hogy 2006-2007-ben mit dolgozottunk, amikor létrehoztunk egy, szakbizot, egy bizottságot a, az igazságos életmódról. Én akkor elnököltem ebben a bizottságban. Az Egyesült Királyság is elfogadta, és megfelelő kompenzációt adott Németországban, Írországban és másút is állampolgároknak Valószínűleg az önök választó körzetéből is kap jelentkeztek, voltak olyanok, akik jelentkeztek a kompenzációra, azt mondták, hogy a kompenzáció csak 20%-os lehet. Nem ez volt az elképzelésünk, és szeretném, hogyha a biztos, biztos úr különösen megvizsgálná, hogy az Egyesült Királyság kormánya, illetve az új kormány és a kompenzációt megfelelően végezze tisztességes módon. Elnök, köszönöm szépen. Alfano asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A petíciós eljárás, ez egyik legfontosabb lehetőség az európai állampolgárok számára, hogy politikai tevékenységet folytassanak. Mielőtt európai parlamenti képviselővé váltam, nagyon gyakran foglalkoztam a petíciókkal. Az elnök jelzi, hogy az olasz nagy sebességével gondja van a tolmácsoknak. Tehát a különböző petíciók javaslatokat érdemes tanulmányozni. Az eljárási szabályzat 5. cikke lehetővé teszi, hogy az összes parlamenti képviselő betekinthessen a petíciókba, de azt tapasztaltam, hogy az adatbázis nem áll rendelkezésre, illetve csak a petíciós szakbizottság tagjai számára áll rendelkezésre. Ez a diszkrimináció felszámolandó, hiszen így nem lehet megfelelő jelentőséget adni a petícióknak. Nagyon kevés időm volt, azért beszéltem ilyen gyorsan, mondja a képviselőasszony. Kérem lassan beszéljen, mondja az elnök. Bászeszkó asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak, Iturgáiz Angoló úrnak, a Lisszaboni szerződés megerősíti az európai polgárok jogait a petíciók benyújtásához. Ezeket az Európai Parlamentben nyújthatják be. De azért, hogy a petíciókra megoldást találhassunk, fontos, hogy az Európai Unió különböző területeiről ők több információval rendelkezhessenek. Én egy módosító indítványban feltettem a kérdést, hogy az Európai Unió kompetenciáit nagyon fontos jobban eh, közvetíteni a polgárok felé. Így tudjuk a különböző instanciák közötti zűrzavart megszüntetni, amelyek foglalkoznak a petíciókkal, és ezzel talán elérhető az is, hogy több, eh, hogy sok petíció kerüljön vissza a szakbizottságba. Jó lenne, hogyha az Európai Ombudsman nem kéne, hogy jelentést készítsen a speciális petíciókról. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő ijetemeki asszony. Kiitoksia, arvoisa puhemies Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének, Turkaci úrnak. Nagyon sok információt tartalmaz ez a jelentés. Nem vagyok tagja a szakbizottságnak, mindazonáltal nagyon jól felvázolja azt, hogy milyen munkát végez a petíciós bizottság. Azt is pontosan leírja, hogy mi a célja és mi a haszna ennek a petíciós rendszernek petíciók hasznosak még abban az esetben is, hogyha nem ismerik kellően az állampolgárok ezt a rendszert még itt van munka azért, hogy jobban megismertessük a petíciós lehetőséget az állampolgárokkal, különösen akkor, amikor a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi az állampolgári kezdeményezést is. Amikor majd beszélünk az állampolgári kezdeményezések szabályozásáról, akkor jó lenne, hogyha a petíciós bizottság megvizsgálná ezeket, és nem találnánk újra fel a melegvizet. Jó lenne, hogyha elmagyaráznánk pontosan, hogy hogy a petíció és az állampolgári kezdeményezés nem egy és ugyanaz. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon e, érdekes a jelentés e, valóban a petíciós e, szakbizottság az elmúlt időszakban nagyon szem előtt volt egyes bizonyos petíciók következtében. Én arról szeretnék szólni, hogy mennyire hozzáférhetőek az információk az állampolgárok számára, és e tekintetben egyetértek Grúni asszonyjal, hogy népszerűsíteni kellene, meg kell ismertetni ezt a lehetőséget, illetve az ombudsman és a szakbizottság lehetőségeit az állampolgárokat tájékoztatni kell arról, hogy hogyan halad előre a petíciós munka, illetve hogy milyen állásfoglalás születik az egyes petíciókkal kapcsolatban. Egy nagyon fontos állfoglalás, állásfoglalás született az Nord Stream kőolajvezetékkel, de utána felvetődik a kérdés, hogy mi történik to wskazać na wstępie. Tisztelt elnök úr, mindenek előtt szeretném hangsúlyozni, hogy milyen jelentős szerepet játszott a petíciós szakbizottság. Olyan intézmény ez, amely segítségére siet az utca emberének Európában. Nagyon fontos a szakbizottság munkája egy csomó állampolgár számára, akiknek érdekei, akiknek jogai ö, sérülnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mi petíciós szakbizottságunk jobban kellene, hogy együttműködjön a különböző nemzeti parlamenti petíciós szakbizottságokkal. Ugyanakkor az Európai Bizottságot ellenőrző petíciós szakbizottsági szerepet is erősíteni kell, mert ez is nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak. Biztos úr hallotta, hogy milyen felvetések történtek, most van ideje ezekre reagálni. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálnék a legfontosabb felvetésekre reagálni. Azt hiszem, hogy három fejezetben tudok reagálni. Az egyik a jobb kommunikáció, jobb információáramlás, második a parlament és a bizottság közötti jobb együttműködés a petíciók kapcsán, a harmadik pedig mindaz, ami a jogsértési eljárásokkal kapcsolatos ami a jobb kommunikációt illeti, egyértelmű, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy jobban elmagyarázzuk a polgároknak, hogy mit is jelent az európai állampolgári kezdeményezés, miben különbözik a petíciós lehetőségtől, milyen jogok vannak, illetve az ombudsmani hivatalnak milyen jogköre, hogy az EU-ról nem elégséges a tájékoztatás, az egyértelmű, tehát javítani kell ezt az információáramlást a polgárok felé. Próbáljuk a kommunikációs eszközeinket is javítani, amelyek ugye az Európai Bizottság rendelkezésére állnak. Már a bevezető észrevételeimben utaltam a Your Europe honlapra, ami pontosan ezt a problémát hivatott orvosolni. Az IMCO szakbizottságnak bemutattuk, már nagyon szélesen bemutatnánk a PETI szakbizottságnak is ezt a weboldalt, illetve minden európai parlamenti szakbizottságnak, és nagyon szívesen fogadjuk a javaslatokat, tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne tovább javítani a honlapokat az állampolgári kezdeményezés, tehát a polgári kezdeményezés bevezetésével még több szerepet kapnak a polgárok. Nagyon fontos tapasztalatot gyűjtöttek a petíciós szakbizottságban, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szorosan együtt fogunk működni az elkövetkező napok, hónapok során a parlamenttel, amikor ugye az Európai Parlamentben megvitatásra kerülnek az európai polgári kezdeményezés szabályozásának részletei hm, hogyan lehet még jobban kialakítani ezt a lehetőséget. Na most, ami az Európai Bizottsággal való együttműködést illeti, már említettem, hogy nyitottak vagyunk a még szorosabb együttműködés iránt, mi tudjuk, hogy mennyire fontosak a petíciók az állampolgárok számára. Úgy gondolom, hogy a legjobb válasz eh, a korrekt, eh, időben eh, megszületett válasz, különben nagyon frusztráló tud lenni ez az eljárás, csak hogy nem mindig sikerül olyan gyorsan ugye a válaszokat kialakítani, mert nagyon gyakran komoly háttértanulmányra, vizsgálatra van szükség. Hát időnként több időbe telik mindez. De biztos vagyok benne, hogy a parlamenttel jól együtt tudunk működni. Abban a tekintetben is, hogy hogyan tudnánk felgyorsítani a folyamatokat e tekintetben is. Az utolsó kérdés pedig a különböző eljárásokról való tájékoztatás. Hadd mondjam el, hogy mi nagyon, sőt, rendkívül komolyan vesszük ezt a kérdést. A jogsértési eljárás ugye egy teljesen megszokott, szokványos eljárás az Európai Bizottságnál. Természetesen minden tagállamnak be kellene a teljes európai joganyagot tartania, illetve az összes irányelvet át kellene ültetnie. Az a tagállamokat arra öszt, tökéljük, hogy orvosolják az európai jog időnként hibás átültetését, amikor azonban erre nincs lehetőség, akkor az Európai Bírósághoz fordulunk, panaszt emelünk, ugye bepereljük az adott tagállamot az európai jog nem megfelelő alkalmazása miatt. A parlament hozzánk fordult, hogy a jogsértési eljárásokkal kapcsolatban tájékoztassuk ezentúl jobban, és nagyon örülök neki, hogy a keret megállapodás hamarosan a parlament és a bizottság között hatályba lép, és így önök élhetnek jogkörükkel, illetve befolyásolhatják a tagállamokat is az európai jog tisztelben tartása terén. A többi észrevételt pedig fejlesztem, és természetesen munkatársaimhoz továbbítani fogom. Köszönöm szépen. I will ask our reporter, Mr. Iturga. Köszönöm szépen, most pedig Iturgáis angoló képviselőnek, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani minden kollégának a hozzászólásért. Azt gondolom, hogy egy ponton mindannyiuk hozzászólása közös volt. Mindenki azt gondolja, hogy a Peti Szakbizottság nagyon fontos. Több ezer polgár jelentős reményeket táplál. Reméljük, hogy, illetve ők remélik azt, hogy a problémáikat, valós problémáikat ez a szakbizottság meg tudja oldani. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy polgárközeli legyen ez a szakbizottság, ide jönnek a polgárok, javítani kell, meg kell tartani ezt a szakbizottságot, és vannak olyan pontok, amelyeken javítani lehet annak érdekében, hogy a bizottság, a szakbizottság és a petíciókat benyújtók még hasznosabban együtt tudjanak működni. Egy kérést szeretnék intézni önökhöz illetve a biztoshoz. Tudom, hogy ön ezt meg fogja szívlelni, és magával viszi. Nagyon sok kolléga, aki ma felszólalt, igaza van sok kérdésben. Az információ, tájékoztatás hiánya, vannak olyan petíciók, amelyek eh, megpeneklenek. Azt gondolom, hogy itt eh, utána kell járni ezeknek a problémáknak, meg kell oldani. Vannak olyan nyitott petíciók, amelyeket még mindig nem sikerült lezárni, és ezáltal a problémákat sem sikerült megoldani. Azt gondolom, hogy ön biztosként ezt az ügyet tovább viheti, és fontos lenne megpróbálni ezeket a panaszokat megoldani. A plenárison is elhangzott mindez. Köszönöm szépen, elnök úr! Muchas gracias. Köszönöm szépen, ezzel a petíciós bizottság tevékenységéről szóló éves jelentésről szóló vitát lezárom, a szavazásra holnap 12 órakor kerül sor. A következő napi rendi pont az egyperces felszólalások. Lambrinitis kollégát látom itt a teremben, úgyhogy meg is adom neki a szót.